Por favor. Basta che ti preme quel pulsante adesso devi dare una parola. Por favor, tomen... Kérem foglaljanak helyet. Bueno, quiero dar la bienvenida. Szeretném üdvözölni Giulio Regeni szüleit, Paulát és Laudiát. Köszönöm, hogy eljöttek ide. Ugye van tolmácsolás önöknek, ugye? Hallják. Quiero expresar... Eh, ah, no tiene, no tiene traducción. Egy pillanat, még meg kell oldani a tolmácsolási gondot. Suspecta que Quiero expresar en nombre de toda la Subcomisión de Derechos Humanos. Az Emberi Jogi Albizottság nevében szeretném részvétemet nyilvánítani önöknek. Fiúk elvesztése miatt, és hadd biztosítsam önöket teljes szimpátiánkról és szolidaritásunkról. Szeretnénk segíteni és elkísérni önöknek abban a feladatban, hogy megismerjük a valóságot, illetve hogy felelősségre vonjuk azokat, akik ezt elkövették. Mindennyian tudjuk, hogy mi történt. A parlament egyértelműen elkötelezte magát a Regeni ügyben, illetve Ibrahim Halawa ügyében, aki ír állampolgárságú személy, ő egy egyiptomi börtönben van jelenleg. Barátok között vannak tehát, és kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Paula következik először. Bene, grazie. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, köszönjük a meg, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy eljöhettünk ide, és barátok között lehetünk. Anyaként egyáltalán nem könnyű eljönni. Mindig azt mondom, amit mindig szoktam mondani. Én magam és Claudio bolygó szülők vagyunk, az intézmények között bolygunk, hogy Giulio számára igazságot keressünk. Giulio valahol az intézmények között van, mivel hogy mindig is európai polgárként tekintett magára. Mi pedig igazságot keresünk, szeretnénk megtudni, hogy mi történt valójában Giulioval elnézést, már nem emlékszem, hogy hogy hívják. Nem, azt hiszem Gomez asszony lehetett, elnézést. Tehát Gomez asszony elmondta, hogy mi történik Egyiptomban. Én azt hiszem, hogy pontosan tudom, hogy mi történik jelenleg Egyiptomban. 266 fényképet tartalmazó dokumentációnk van arról, hogy mi történt Giulioval elmondhatom, hogy ebben ez gyakorlatilag a Ez gyakorlatilag, gyakorlatilag a kínzás enciklopédia. Én anya vagyok, és elmondhatom, hogy az egyiptomi kínzás enciklopédia van a kezemben. 266 oldal. És 200, ez a 266 oldalas dokumentum nem más, mint a boncolás jegyzőkönyve. és a hivatalos egyiptomi nyilatkozatban pedig az van, hogy feltételezhetően megkínozták. Március 29-i hivatalos nyilatkozat ez, ez tehát a parlamenti állásfoglalás utáni, akkor azt mondtuk, hogy vannak fényképeink, vannak felvételeink, de nem szeretnénk a felvételeket nyilvánosságra hozni, de, mert társadalmunk azt hiszem, hogy elérte a legmélyebb bugyrot. Mit tettek a kormányok? Ezt kérdezik tőle, tőlem az emberek, amikor Fiumicellóban otthon, vagy Triest, Triestben, Velencében, Cambridgeben sétálunk, akkor az emberek ezt kérdezik tőlem, tőlünk, hogy mit tettek a kormányok, hol voltak? Mindenki azt mondja, ez hogy lehetséges? Miért Giulio esetében derült ez ki? Én erre azt válaszom, igen, tudtuk, hogy ez veszélyes volt, sok mindent lehetett tudni, de ez a, ez a szörnyűséges katasztrófa, van, aki ezt nyugtalanítónak hívta, aggasztónak. Szerintem ennél sokkal többről van szó. Nem vagyok politikus, talán a kormányok nem tudták, hogy mit kell tenni. Kiket kell megcélozni? Az ember, a fiatalokat, a diákokat, az egy- egyetemeket. Nyilván nem egyik napról a másikra változott meg a dolog, de Egyiptom nem biztonságos turisztikai szempontból. Beszélnek azokról, akik, azokról a turistákról, akiket megöltek, beszélnek a Beszélnek a repülőgép szerencsétlenségről, de Giulio-ról nem beszélnek Egyiptomban. Giulio-nak nagyon erős kritika kritikus vénája volt, de róla nem beszélnek. Ez nekem, mint az édesanyjának kellemetlen. Ne feledjük, hogy Giulio, Giulio-t megölték, és kínozták. Gyakorlatilag minden kínzási eszközt bevetettek ellene, amit létezik Egyiptomban. Egyiptomba. Azért ment Giulio Egyiptomba, hogy kutasson, kutató volt, és utána nem is tudom, talán elszigetelt eset volt, vagy nem. Minél jobban belásom magam, annál inkább azt gondolom, hogy nem is volt elszigetelt eset, talán később többet tudunk meg erről. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az egyiptomiak nap mint nap el kell, hogy szenvedjék azt, amit Giulio elszenvedett. Giulion keresztül ezt is megértettem. Giulio halála előtt valószínűleg agresszívabb lettem volna az egyiptomiak felé. Ezt sajnálom, bánom. Az egyiptomi fiatalok, és nem fiatalok, nem élhetnek demokratikus jogaikkal március, 20, március 29-én novemberben a szenátusban tartottunk egy sajtó nyilatkozatot. Az előző napon pedig történt valami. Az ötök bandáját megölték az egyik házában. Különböző dokumentumokat találtak az egyiptomi hatóságok. Az egyiknek volt egy olasz útlevele, az a Kairói Amerikai Egyetem diák igazolványa és hitelkártyája is ott volt, illetve a Cambridge-i a cambridge diák igazolvány is ott volt. Aztán találtak ott még mást is, hogyha az ember részletesen elolvassa a jegyzőkönyvet, akkor azt láthatjuk, hogy ez egyáltalán nem egy félrevezető hadművelet volt, hanem ez volt az igazság. Egyáltalán nem kielégítő a jelenlegi helyzet. Az olasz kormány a kérésünkre má, május 29-én értekezett a, az egyiptomi hatóságokkal, aztán kivonták az, egyip, az egyiptomi, vagy hazahívták az Egyiptomban állomásozó olasz nagykövetet. Kocolino. Kocolino képviselő azonnal kifejezte, hogy valamit tenni kell, azonnal nyomást kell gyakorolni, minőségi úrásra van szükség. És azt gondolom, hogy Európának döntést kell hoznia, tehát választania kell valamit, döntést kell hozni, ez most Giulioval történt meg, de bárkivel bármikor megtörténhet. Nem kívánom ezt senkinek, de bárkivel bármikor ez megtörténhet. Néhány dolgot hadd mondjak még el. Nincs együttműködés Egyiptom részéről. Az olasz ügy, ügy, ügyészséggel semmiféle együttműködés nincs. Egyébként köszönet az olasz ügyészségnek, egy nappal lehet éve dolgoznak Giulia ügyén, de nincs együttműködés. Az ötök bandájának telefon hívásait sem adták át. Tudjuk, hogy ezen, hogy tudjuk, hogy létezik egy telefon lehallgatási jegyzőkönyv, de erről semmit nem tudunk, tehát Egyiptom nem működik együtt Olaszországgal. Giulio, egyéb, Giulio olasz állampolgár, de nem történik semmiféle együttműködés. Tehát Egyiptom nem működik együtt az Európai Unió, Egyiptom nem működik együtt Európával. Azt kérjük tehát, hogy Európa gyakoroljon nyomást Egyiptomra. Most vannak hamis tanúbizonyságaink. Nagyon nehéz igaz, az igazságot itt megtalálni. Önök jobban tudják ezt nálam, hogy Egyiptomban megbíznak bennünk, megbíznak Giulioban, mert ő segíthet másoknak, mert ezzel utat nyithat mások előtt. Azt hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megemlékezzünk a fiunkról. Egy dolgot viszont nem értek. Lehet, hogy valamit félreértettem, vagy el a figyelmemet, pedig sokat olvasok. Nem tudom, hogy Olaszország most éppen barátja Egyiptomnak, vagy nem. Az ügy elején Ölösz, Olaszország és Egyiptom barátok voltak. Nem tudom, hogy a barátok megölik-e a barát fiát. Egyértelmű volt ott is annak számára, aki fogjul ejtette Giuliót, hogy ő olasz. Minden nyelven nyilván megpróbálkozott, hogy megmeneküljön, sok nyelven beszélt, és mondok valamit, amit elmondtam a sajtó nyilatkozat alkalmával is, szörnyű számára az volt, az lehetett, hogy egy ajtó sosem fog bezárulni, talán azért, mert értette a helyi nyelvet, megértette azt, hogy mi fog vele történni, mielőtt még kín, kínozni kezdték volna. Nagyon, nagyon, nagyon komoly kínzásnak vetették alá, mondom, 266 oldalunk és 266 fényképünk van erről. Szeretném, hogy a kormány részletesen elmagyarázni, hogy mit tesz, mit tesz az új nagykövet, mikor megy Egyiptomba, megy egyáltalán Egyiptomba, tudjuk, hogy vannak különböző perek, de Olaszország része Európának, az utcán mindenki hozzám fordul, és akkor is, amikor elmegyek a temetőbe, nap mint nap rengetegen hoznak virágokat a sírhoz a világ minden részéről, de mit tesz a kormány, mit tesz Európa? Mit tesz az európai közösség jelenleg? Remélem majd új ház is kezdődik, elég volt az emlékezésből, most már tevékenyen kell fellépnünk. Köszönöm szépen, most Klaudiónak, a férjemnek adom át a szót. Spengler szó. Spengler szóra, ecco. Grazie, buon, buon... Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek erre az ülésre. Köszönöm, hogy Julia ügyére ennyire odafigyelnek a fiunk ügyére. A március 10. állásfoglalás nekünk is megvan. Ezt az önök parlamentje fogadta el és adta ki, és már akkor is egyértelmű volt, hogy mennyire aggasztó a helyzet Egyiptomban. A, az Európai Unió tagállamait kérik arra, hogy az egyiptomi helyzettel valahogyan foglalkozzanak, erőteljes jeleket kérnek arra, hogy megfelelő nyomásgyakorlás történik a brutális rezsimmel szemben hallottuk a képviselők véleményét is erről. Egyébként én el szeretném kérni a jegyzőkönyvet is, a mai ülés jegyzőkönyvet, mert nagyon érdekes dolgokat hallottunk. A 2-es, a 3-as, az 5-ös, a 12-es és a 13-as bekezdés nagyon fontos az állásfoglalásból. Ezeket szeretném kiegészíteni néhány dologgal. Azt gondolom, hogy ahogy azt Costello úr is mondta, a dolgokat megfelelően kell kiértékelni és elemezni. Jó lenne, hogyha az egyiptomi kormány a lehető legkonkrétabban érezné az, egy, az európai nyomást. Nagyon fontos lenne, hogy a Giulio ügyére is felhívjuk a figyelmet, hogy lehet egy, lehess, hogy létrejöhessen egy átlátható és teljes nyomozás, ugye ezt kérte az angol kormány is, a Cambridge-i intézmények is ezt kérték, de a gyakorlatban nem csak Giulia ügyét szolgálná ez. Mi azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy egy, a tagállamok nagyköveteit hívják vissza Egyiptomból. Nem biztonságos állammal kell nyilvánítani Egyiptom, Egyiptomot. Függesszék fel a visszafogadási megállapodásokat Egyiptommal. Négy. Függesszék fel a, a, a különböző együttműködési megállapodásokat a kémkedésre, háborús tevékenységre vagy fegyverkereskedelemre vonatkozó megállapodásokat is függesszék fel. 6. Függesszék fel a gazdasági megállapodásokat, és ne fogadjanak el újakat. 7. A pereket figyeljék, az olyan pereket, amelyeket újságírók, jogi aktivisták, újságírók, vagy Ibrahim Halawa ír állampolgár ellen folytatnak, ezeket kell monitorozni, ezeket a pereket. Vagy Ahmed Abdallah esetét is kiemelném, aki a Jogok és Szabadságok Bizottságának elnöke Egyiptomban. Nyolcadik és utolsó kérésünk. Az Európai Uniós nagykövetségeken keresztül adjunk védelmet azoknak, akik bármilyen hasznos információt tudnak átadni az ügyel kapcsolatban az ügyészségnek. Akár vízum megadásával is. Ezeket a dolgokat szeretnénk kérni, azt gondolom, hogy ezáltal kicsit hatékonyabbá lehet tenni az ezek a Giulia ügyében való fellépést. Köszönöm szépen a figyelmet! Muchísimas gracias. Köszönöm. Most megadom a szót Ismail Amraninak, az International Crisis Grouptól. Kérem, hogy általánosságban és konkrétan is számoljon be az emberi jogok helyzetéről Egyiptomban. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Sandra máni vagyok, az International Crisis Groupnak dolgozom, amely egy konfliktus megelőző szervezet. 15 évig éltem Egyiptomban, nagyon jól ismerem az ottani konfliktust. Nem vagyok emberi jogi szakértő, politikai szakember vagyok, politológus, és egy kicsit a politikai dimenzióról szeretnék beszélni. Az emberi jogi válság politikai dimenziójáról beszélek majd. Meghallgatva, uh, Regéne asszony nagyon megrázó szavait. Egy olyan estére emlékszem, amikor a Tahrir térre néző balkonon álltam, látva az ottani aktivistákat, több ezer ember tartózkodott a téren. Mellettem állt egy nő, egy idősebb nő, egy egyiptomi nő, aki fátylat viselt, és Felitaid édesanyja volt. Ő egy fiatal egyiptomi volt, aki 2010-ben a, egy rendőrségi gyilkosság áldozatává vált. Az ő halála volt az egyik olyan szikra, amely a megmozdulásokhoz vezetett. Amikor beszélgettünk, rámutatott a tömegre, és azt mondta, hogy mindez Khalid miatt történik. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ez az emberi jogi válság nem csak egy diplomáciai kérdés, Egyiptom szemszögéből, érinti Egyiptom kapcsolatát Európával és az európai országokkal, és lényegében egy alapvető fenyegetésről van szó az ország stabilitását nézve, hogyha nem kezeljük ezt a helyzetet. 2011. januárjában, akkor este olyan édesanyákkal találkoztam, akikben hasonló kérdések merültek fel gyermekeikkel kapcsolatosan, mint amilyen kérdésekről ma is hallhattunk. Az ő gyermekeiket is börtönbe zárták, kínozták, eltűntek sok esetben. Kérdés, hogy miért rosszabb a helyzet ma, mint néhány hónappal ezelőtt és néhány évvel ezelőtt. Úgy tűnik, hogy a dolgok egyre rosszabbak az országban, egyre romlik minden. Annak ellenére, hogy sok egyiptomi, és Egyiptom sok külföldi barátja is egyre inkább felveti ezeket a kérdéseket. Az egyik gond az, hogy az egyéni esetektől eltekintve az emberi jogokkal kapcsolatosan nagyon nagy a ellenséges érzület. Néhány egyiptomi hatós, az egyiptomi hatóságoknál dolgozó polgár is megerősítette ezt. Egyiptomban nagyon traumatikus eseményekre került sor az elmúlt években. 2013-ban Morsi elnök megfosztották hatalmától, ezután nagyon nagy igény mutatkozott a stabilitás iránt, és ez volt az egyik olyan ok, ami miatt Sisi elnök most olyan népszerű. Mindenki stabilitást akar az országban. Sajnálatos módon azonban Egyiptomban nem stabilizálódott a helyzet. Az országnak különböző válságokkal kell megküzdenie, emberi jogi válság uralkodik, de gazdasági és más egyéb válságok is komoly problémát jelent a terrorizmus az ország egyes részein. Tehát egy válsághelyzetben lévő országról beszélünk. És nagyon aggasztó, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. 2013 óta azt látjuk, hogy folyamatosan morzsolódik, szép morzsolódik az a koalíció, amely Sziszi elnököt támogatta. Milyen aggasztó tehát az irány, amelybe az ország halad. Hogyha ez a rezsim nem vált irányt, akkor egyre kevesebben fogják támogatni egyébként a kormányt, az emberek egyre nyíltabban kritizálják az elnököt és az állami intézményeket egyaránt. Az elmúlt év során az egyiptomiak nagyon nagy reményt fektettek a változásokba és az új vezetésbe, de most úgy tűnik, hogy mindenki kiábrándul, és ez veszélyes, mert radikalizációhoz vezethet. Sok egyiptomi barátom is úgy érzi, hogy el kell hagyni az országot, mert egyszerűen nincs számukra hely ebben az országban, a jelenlegi légkörben. Mit tehetünk, mit kellene Egyiptomnak tennie? Ez egy nagyon nehéz kérdés, nehéz erre választ adni. Giulio Regini esetében felmerül a nyomozásban való együttműködés kérdése is, az a kérdés, hogy valójában mi történhetett vele, és sok egyiptomi esetről is tudunk, ahol szintén felmerülnek ezek a kérdések, de azt hiszem, itt egy nagyobb horderejű, szélesebb politikai kérdésről van szó. Fontos, hogy a legfelsőbb szintű politikai vezetés Egyiptomban jelezze, hogy komolyan veszi ezt a kérdést, és hogy van valamiféle stratégiája a helyzet megoldására, és hogy egyáltalán elismerjék, hogy gond van. Találkoztam egyiptomi vezetőkkel, és négy szemközti beszélgetésekben mindig elismerik, hogy gond van, de hát valamilyen módon megoldást kellene találni a problémára. Tudom, hogy Egyiptom szövetségesei segíteni akarnak Egyiptomnak abban, hogy kezelni tudja ezt a problémát, de azt hiszem a politikai szándék az, amelyre elsősorban szükség van a legmagasabb szinten a politikában. Az egyiptomi parlamentre gondolok, és egyéb magasrangú politikai grémiumokra. Csak így tudja az ország komolyan menni ezeket a kérdéseket. Stratégiára van szükség a rendőrség megreformálására, stratégiára van szükség a nyomozások megreformálására is. Sok esetben úgy tudom, a nyomozásokat le sem zárták. Azt hiszem, ez egy esély Egyiptom számára. Így elkerülhető talán, hogy még több probléma keletkezzen, Ezen problémák kezelésével talán Egyiptom önmagába vetett bizalma is megnőhet. Röviden tehát az emberi jogi válság Egyiptomban, ha csak jogi, illetve emberi jogi értelemben tekintünk rá, akkor az egy, rövid, egy nem megfelelő megközelítés, a szélesebb kontextusban kell látni ezt a problémát. Egy olyan államról van szó, ahol komoly gondok vannak, nagyon nagy kihívásokat kell kezelnie az országnak, és nyilván korlátozott az ország kapacitása arra, hogy reagáljon és alkalmazkodjon. A kérdés azonban az, hogy mikor kezd végre reagálni Egyiptom, és mikor kezd másként cselekedni az eddigiekhez képest. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zolinak, Ilva. Kocolino úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Már korábban is eh, hozzászóltam. Erre már nem térek vissza. Engem nagyon érdekel a kollégák véleménye is, a delegációs a delegáció tagjának a véleménye és a, és a DROA tagjának véleménye is. Ugye Hallottunk egy 8 pontos listát, ezekről komolyan el kell gondolkodni. Ha hallottunk számos nyilatkozatról, számos elképzelésről. Nos, szerintem egy kezdeményezéssel kéne élnünk, tehát egy parlamenti kezdeményezésre, kezdeményezésre van szükség, például a 8-as ponttal kapcsolatban. Tehát akár gyors vízum megadással is védjük és támogassuk azokat a tagállamok nagykövetségein keresztül, akik információval tudnak szolgálni az ügyről Egyiptomban. Ezt szerintem föl lehet vetni a külügyi szolgálattal való párbeszédben is, vagy általában is. Szerintem az európai intézményeknek konkrétan kell tudni fellépni, kérnek tőlünk valamit, ez egy kezdeményezés lenne, ne hagyjuk, hogy ez, ez a kérdés csak ne hagyjuk, hogy ez a kérdés elhaljon, hanem mindenképpen tenni kell valamit annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Elnök, köszönöm. Costello úr, még mindig itt van. Szeretne hozzászólni? Nem. Nem. Csak kérdeztem. Jó, akkor a kollégák következnek. Panzéri úr. Először is a szocialisták és demokraták nevében szeretném szeretnék hangot adni részvétemnek és szolidaritásomnak. Itt az Európai Parlamentben ebben az albizottságban célunk nem csak az, hogy az igazságot megállapítsuk, persze ez is nagyon fontos, hanem az is, hogy Giulio halála újabb értelmet nyerjen. Tehát ne legyen teljesen értelmetlen ez a halál. Az egyiptomi hatóságokat kényszerítsük arra, hogy lépjenek, Jó lenne, hogyha az egyiptomi nagykövetség, aki jelen van itt a teremben, nagyon odafigyelne arra, amit mondok. A helyzet, illetve az út, a megoldás nem mindig könnyű, de muszáj végigjárni ezt az utat. Most már többre van szükség, mint az az állásfoglalás, amit elfogadtunk néhány hónappal ezelőtt. Két dolgot szeretnék kiemelni. Egy, a nyomozás. Számukra egyértelmű, hogy ami történt, mindenki szemmel láttára történt és történik. A túlságokban megjelent, megjelentek tanúvallomások, megjelentek beszámolók, és ez alapján egyértelmű, hogy az állam követte el azt a büntényt, ami Giulioval történt, és nagyon jó lenne, hogyha a következményeket is ők viselnénk hogyha igazok azok a beszámolók, amiket lehetett olvasni, akkor nagyon fontos az, hogy a katonai, akkor az is nyilvánvaló, hogy a katonai rezsim tagjai még jobban meg fogják nehezíteni az igazság megtalálását. De ezt a célkütőzést mindenképpen el kell érnünk. Tehát számunkra nem csupán a nyomozás folytatása fontos célkitűzés, Persze ezt is meg kell tenni. Az inkább a célunk, hogy a lehető leghamarabb politikai változást eszközöljünk ki. Nemrégiben folytattuk le zárt ajtók mögött az állásfoglalás nyomon követését. Az emberi jogok helyzete tarthatatlan, rendkívül sok az eltűnt személy az emberi jogi aktivistákat üldözik és bebörtönzik, vagyis folytonosan megsértik az emberi jogokat, ezt nem lehet tovább tűrni. Hogy Egyiptomunk fontos partner kereskedelmi és politikai szempontból nem lehet ürügy vagy alibi senkinek. Az sem, hogy ahogy egyesek mondják, oda kell nagyon, erre, oda kell nagyon arra figyelni, mert nagy az esély annak, hogy Kairó Riad felé hajlik, és nem Brüsszel felé. Tehát próbáljunk realisták maradni, a dolgokat saját jelentőségük szerint kezeljük. Euró Európa számára, az Európai Unió, az Európai Bizottság számára nagyon fontos az, hogy egy konkrét célkütőzéseket szabjunk ki. Ezek egyike az, hogy azonnal, azonnal feltételek nélkül a két oldalú kapcsolatokat változtassuk meg. Erről a kérdésről nyilván a bizottságnak, illetve a tagállamoknak és a parlamentnek is el kell gondolkodni, illetve dönteni kell, nem egyszerű ez. Ezt már az Holland ügy alapján is lehet tudni, tehát nagyon nehéz ezt végrehajtani. Feltételek nélkül, tehát azonnali feltételrendszer nélkül felfüggesztjük az Egyiptommal való kapcsolatunkat. Egyértelmű válaszokat várunk. Ez az utolsó, amit mondok. Ezzel azt gondolom, hogy elő tudunk készíteni egy újabb európai parlamenti állásfoglalást, a jövő hónapok valamelyikében lehet ezt megtenni. Nem egy sürgősség állásfoglalásra van szükség, hiszen egy ilyet már elfogadtunk néhány hónappal ezelőtt, hanem egy általános állásfoglalásra lenne szükség az Egyiptommal való kapcsolatunkról amely figyelembe veszi azokat a kéréseket is, vagy azokat a szempontokat is, amelyeket hallottunk Giulio szüleitől, de úgy gondolom, hogy minél eltökéltebbnek kell lenni, hogy elérjük a célunkat. Köszönöm. Önök köszönöm, Páncéri úr, Miller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm Giulio Regeni szüleinek, hogy eljöttek ide, és megvitatják velünk az ő ügyét. Három dologra szeretnék kitérni. Először is szeretném tudni, hogy mikor esett fogságba Giulio Regeni. Februárban voltam Egyiptomban, és akkor még nem került nyilvánosságra minden részlet arról, hogy mi történt az önök gyermekével, de Alkalmam volt külföldi, belföldi újságírókkal és aktivistákkal is beszélni, és tőlük megtudtam, hogy ezen a napon az egyiptomi forradalom évfordulóján nagyon sok rendőr és titkos szolgálati dolgozó is az utcákon volt. Mondván gyakorlatilag lehetetlen volt ezen a napon bárkit is eltüntetni, vagy börtönbe zárni, anélkül, hogy bárki is tan- hogy ne legyen senki a tanulja az eseményeknek. Ezért tartom fontosnak azt, hogy önök mit gondolnak erről. Illetőleg van-e valamilyen gyanú arra vonatkozólag, hogy kiállhat az egész mögött? Hiszen, hogyha valaki az utca szélén hagy egy holttestet, akkor ez nem a rendes eljárás, hiszen a titkos szolgálatok általában eltüntetnek embereket, de nem így járnak el. Emellett nagyon feltűnt nekem az, hogy senki sem zárta ki, hogy esetleg a titkos szolgálatok egy alszolgálata vagy alcsoportja követhette el esetleg ezt a tettet. Másrésztről Ahmed Abdalan neve is felmerült. Februárban még beszéltünk vele arról, erről az esetről, és az európai képviselőktől kérte, hogy intenzíven szálljunk síkra az emberi jogi aktivisták védelme érdekében, ezt meg is fogjuk tenni, amennyire tőlünk telik. És most az utolsó pontra térnék rá, Páncéri úrat támogatom ebben, én ugyan a zöld frakcióhoz tartozom, de a liberálisok is támogatják ezt, és úgy tűnik most már a szocialisták is támogatják, hogy nem szabad az önök esetét feltáratlanul hagyni, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, de általában az emberi jogi aktivisták és áldozatok esetében mindenképpen nyomon kell követni az egyéni eseteket, és remélem, hogy júliusban a plenáris ülésen még alkalmunk nyílik erre, még a nyári szünet előtt. Köszönöm. Señor Borgézio. Borgézio úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom, nem csak formálisan, hanem meggyőződéssel ahhoz, amit a kollégák elmondtak. Málkoni szenátor Olaszországban már nagyon dicső módon kiállt az ügy érdekében. Nos, én néhány konkrét kérdést szeretnék föltenni, illetve néhány konkrét dologra szeretnék utalni. Bizonyos dokumentációt én is megszereztem, nem minden világos számomra, és vannak kételjem. Az első kérdésem az, hogy azok, akik Nagy-Britanniában foglalkoztak ezzel, tudnának-e több, tudnának-e többet mondani, mert az egyetemi és a politikai intézmények viselkedése Nagy-Britanniában, hogy úgy mondjam, nem teljesen átlátszó. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy a főképviselő asszonynak, Mogherini asszonynak pontosan milyen szerepe volt ebben. Én nekem az jutott a tudomásomra, hogy um, nem túlságosan figyelt oda erre a kérdésre. Mogherini asszony az AFET meghallgatásán járt egyszer Mogherini asszony, Brok elnök úr nem adta meg nekem a szót az ülésen, mondjuk úgy, hogy ez nem túl ritkán történik meg. Nem tudom, hogy történt-e itt intézményi probléma. Nekem az volt akkor a szándékom, hogy mondja meg Mogherini hogy egyértelműen, és ez néhány nappal azután történt, hogy fény derült az eseményekre, hogy mik a szándékai, mert képzeljük csak el, hogy egy olasz, még egy olasz külföldön hasonló helyzetben találja magát. Dalléma úr szerencsére akkor hozzászólt, és így az igazságügyminiszter társaságában lehetem. Nos, ezt a kérdést mindenképpen felszerettem volna vetni, tehát volt -e itt intézményi probléma? Az olasz delegáció tagjaként azt gondolom, hogy a főképviselő asszonyt kéne megkérdezni erről is. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy Egyiptom baráti ország, megfelelő óvatossággal és figyelemmel kell folytatni a kapcsolatot, és mindent meg kell tenni azért, hogy Egyiptom ne térjen vissza abba az állapotba, amiben a muszlim testvérek uralma alatt volt ez még veszélyesebb lenne, mint a jelenlegi helyzet. Még egy kérdést szeretnék fölvetni, sokan feltették ezt a kérdést maguknak Olaszországban, hogy mi lett volna, hogyha francia, angol vagy német lett volna az áldozat, akkor az egyiptomi hatóságok vagyon ugyanígy, ugyanilyen módon viselkedtek -e volna. Köszönöm, Gomes asszony! és azt hiszem ő az utolsó kolléga, aki hozzászól. I myself would like to... Én is szeretném elmondani, hogy mennyire együtt érzek Giulio Regini szüleivel. És szeretném azt mondani, hogy az önök fiának a halála nem volt hiába való. Ez az egyiptomi emberi jogi aktivisták véleménye. Lynn Boylan és kollégáim találkoztam, találkoztunk velük májusban. És ők mind azt mondták nekünk, hogy egyrésztről természetesen vegyes érzéseik vannak. Egyrészt szomorúak, mert ezen európai Giulio Regeni halála kellett ahhoz, hogy hirtelen sokan Európában felébredtek, és hirtelen foglalkoztak Sisi Egyiptomában az emberi jogok helyzetével. Másrésztről úgy érzik, hogy fontos az, hogy legalább ezen halál következtében ráébred a világ erre a helyzetre és arra, hogy mit kell kibírnia az ott lévőknek, akik börtönben eltűnnek, meggyilkolják őket, akiket megkínoznak. És az egyik fontos dolog, amit elmondtak nekünk, az volt, hogy Giulio Regeni, ha nem halt volna meg a kínzásba, akkor biztos, hogy a kínzók maguk meggyilkolták volna, mert nem hagyták volna, hogy életben maradjon, és beszélhessen arról, hogy mi történt vele. És ez történik emberek ezreivel Egyiptomban. Ez azt mutatja, hogy nem volt hiába való a halála. Sok egyiptomi elmondta nekem, hogy nem most először történik az, hogy európai polgárt szörnyű körülmények között meggyilkolnak Egyiptomban. Erik Langot 2013-ban gyilkolták meg. Francia állampolgár volt, és a családja is igazságot követel. Örülök annak, hogy önök küzdenek, és a fájdalmukat ezen küzdelemmel próbálják felülírni, és küzdenek azért, hogy az egyiptomiakkal szolidárisan küzdjenek ezért az ügyért. És ahogy Panzeri képviselő is elmondta, ez egyszerűen állami szinten elkövetett bűn, és önmagában az állam áll mögötte, hiszen titkos ügynökök vannak mögötte, és valóban Egyiptomban tragédia, ami történik. Annak ellenére, amit Európában néhányan mondanak, mi szerint Sisi erős ember, nem. És mindenki ott nekem azt mondta, hogy a biztonsági helyzet drámaian romlik Egyiptomban. Ma egy másik szakbizottságban Avramopoulos biztos úr volt ott, és elmondta, hogy azok száma, akik Egyiptomon keresztül jönnek, migránsok, menekültek, megduplázódott az elmúlt hónapokban. Ez is azt mutatja, hogy sem terrorizmus elleni küzdelemben betöltött szerepeként, partnerként, sem migrációs kontrollként nem működik Egyiptom. Lynn Boylan kollégám elmondta, és ezzel egyetértek, hogy nem tudom elképzelni, hogy itt nem csak Olaszország problémája ez, ez egy európai probléma, ahogy ön is mondta, asszonyom, Európának döntenie kell. Fontos, hogy láthatóvá tegyük a támogatásunkat, hogy az európai intézmények támogatják Egyiptomot Ibrahim Halava tárgyalásával kapcsolatban, Ahmed Sahid ügyében, akinek a felesége német állampolgár volt, és nagyon fontos a hangsúlyt arra fektetni, hogy azokat támogassuk, akik Egyiptomban az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot védik. És az biztos, hogy Sisi rezsime nem ezt teszi. Köszönöm szépen, Anna Koferati úr. Még pár perc lenne azért szükség, de fogjuk rövidre, ha lehet. Biztosítom önöket arról, hogy számíthatnak a szolidaritásukra, az együttérzésünkre, ezt nem kell többször elismételni, de néhány dolgot nekünk kell mi hamarabb megoldani. Szerintem az igazság egészen nyilvánvaló. Szerintem nem vetül árnyék arra, ami Giulióval történt. De a történelmi igazsághoz a politikai és a igazság szolgáltatási igazságot is hozzá kell venni. Ezeket a dolgokat még nem vettük figyelembe. Éppen ezért föl kell lépnünk, azt kell elérnünk, hogy ez mi hamarabb megvalósuljon, mert az igazság nem csak önöknek és nekünk fontos. Persze az is nagyon fontos, hogy a fájdalomban tudjunk egymásra számítani, de sajnos még nem vált valóra Egyiptomban a demokratizáció. Az igazságnak mindig nagyon fontos a szerepe, ilyen esetekben talán még fontosabb, mint máskor. Szerintem Európának azt kell tenni, amit Antonio Panzeri mondott az imént. El kell érni azt, hogy politikai, és nem csak politikai nyomást gyakoroljon az Európai Unió Egyiptomra. Van egy politikai dimenzió, egy diplomáciai dimenzió, ennek nagyon erős, szimbolikus ereje van, illetve ott van a gazdasági nyomásgyakorlás is, ez egy másik nyelvezet, de ezt is fel kell használni. Ennek ezer oka van. A héten számos, egy, számos európai ország fellépett oly módon, amit szerintem egy kis jó érzéssel el lehetett volna kerülni, ezek gazdasági jellegű kapcsolatok voltak, vagy fellépések. Most ezeket a szempontokat mind egyszerre kell vizsgálni. Nekünk a feladatunk és kötelességünk az, hogy ezt megpróbáljuk megtenni. De ehhez hozzá kell tennem még valamit. Hogy az európai intézmények tényleg fel tudjanak lépni, még egy olasz problémát is meg kell oldani. Fontos, hogy konzekvensek legyünk. Nem tudjuk azt számon kérni másoktól, amit mi magunk nem teszünk meg. Nem lehet. De ezekre a problémákra nem lehet egyszerűen és pozitívan reagálni. Mit kér? Tehát ugyanazt kell számon kérni például az olasz kormánytól. Mi az európai intézmények rengeteg dolgot kérünk számon az olasz kormánytól, ezt is ugyanilyen vehemenciával kell számon kérni. Tehát a gazdasági, a diplomáciai és a, gazdaság, és a politikai nyomásgyakorlást ugyanúgy kérjük ebben az esetben, mint ahogy azt otthon kérjük. Mert itt, ha annak, hogyha konzekvensek vagyunk, annak nagyon komoly hozzáadott értéke van. Azt hiszem, hogy ugyan drámai a helyzet, de végül is minden világos. Ami nem feltétlenül igaz az, ami elsőre annak tűnik, de nagyon fontos, hogy mindent alá tudjuk támasztani igazságügyi és politikai szempontból is. Igazságügyi szempontból Olaszországban rendkívül sok megoldatlan helyzet van, de jelen esetben a tények egyértelműek. Én nagyon sok áldozattal sérült el találkoztam egy olyan városban, ahol nagyon sok volt a katonai és rendőri kihágás, és még mindig a látszatot próbálják fenntartani ezekben a városokban, még mindig úgy csinálnak, mintha igazából nem történt volna meg. Remélem, hogy el tudjuk azt én, amiről Antonio korábban beszélt. És ezt itt mindenképpen támogatnunk kell, ezeket az elképzeléseket, különben nem leszünk szavahihetőek. Elnök, köszönöm. az egyiptomi nagykövetség képviselője Selbi Mur kért Azt hiszem, hogy ön a nagykövet helyettes parancsolja. Madam Chair, Mr. and Mrs. Regini. Elnök asszony, Regini, asszony Regini úr, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy a nagykövetség részéről beszéljek itt a szakbizottság ülésén. Először is szeretném elmondani a kormány is az egyiptomi nép nevében, hogy mennyire együttérzünk önökkel, fogadják őszinte részvétünket fiúk elvesztése miatt. Szeretném elmondani, hogy az egyiptomi kormány nagyon komolyan foglalkozik Giulio Regini ügyével. A kezdetektől fogva együttműködött az olasz kormányjal, hogy együtt felderítsük ezt az ügyet, és hogy gondoskodjunk róla, hogy elnyerjék méltó büntetésüket a felelősök. Ez az eset nagyon komolyan megrázta Egyiptomot is, és Olaszországot is. A két országot már évszázadok óta nagyon komoly kapcsolat köti össze. Folyamatosan zajlik a nyomozás, így ebben a pillanatban is, és a kezdetektől fogva együttműködést mutattunk Olaszországgal ebben a kérdésben. Az egyiptomi alkotmány értelmében a kínzás egy bűncselekmény. Egyiptom még egyszer megerősíti elkötelezettségét az iránt, hogy felfedjük az igazságot, és hogy az igazságszolgáltatás elé állítsuk Regini úr gyilkosát. Ez nem, ezek nem csak üres szavak, hanem valóban egy szándék húzódik meg a mögött, amit mondok. Mi is az Európai Unió is, és az olasz kormány is azon dolgozunk, hogy megtaláljuk az elkövetőt. Biztosítjuk önöket, hogy nem marad büntetlen az, aki elkövette ezt a szörnyűséges bűncselekményt, de szem előtt kell tartani azt, hogy sokszor az ilyen eljárások és a nyomozás nagyon sokáig tart. Egy példát szeretnék mondani. Hisem Baraka esetét szeretném említeni. Ebben az esetben 8 hónapig tartott a nyomozás, 8 hónap után sikerült csak a bíróság elé állítani az elkövetőt. Szeretném elmondani azt is, hogy egyiptomi parlamenti képviselők 2016 áprilisában Strasbourgba látogattak, és itt egyeztettek európai parlamenti képviselőkkel erről az esetről. Miután Kairóba visszatértek, az egyiptomi parlamentnek beszámoltak ezekről az egyeztetésekről a miniszterelnök jelenlétében, hangsúlyozva mennyire fontos az esetet feltárni, és mennyire fontos az elkövetőket bíróság elé állítani. Tisztelt eh, képviselők, szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy Egyiptom hatalmas kihívásokkal néz szembe. Részben a közel-keleti terrorizmus miatt. Ez mindennapi gondot okoz. Egyiptom a régió középpontjában található, és mindent megtesz annak érdekében, hogy eh, megoldja ezt a problémát amennyire lehet, de sajnos a terrorista fenyegetés Európába is eljutott. Eközben Egyiptom próbál eleget tenni emberi jogi kötelezettségvállalásainak, szeretném önöket biztosítani emellett a felől, hogy Egyiptom mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább folytassa útját a demokrácia felé vezető úton, és mindent megtegyen a kihívások kezelése érdekében. Köszönöm. Köszönjük. Tíz percünk van még. Ezt felajánlom Paulának és Claudionak, hogyha szeretnének valamire reagálni, valamire válaszolni. Sí. Passo la parola al nostro Alessandrának, a jogi képviselőknek, Alessandra Vallerének adom meg a szót. Szeretném átadni neki a szót. Nagyon sajnálom, hogy ezt halljuk az egyiptomi hatóságokról, hogy ők nem csupán szavakat mondanak, üres szavakat, hanem e, itt tettekről van szó. Már harmadszor halljuk ezt. Ez nagyon-nagyon fájdalmas ezt végig hallgatni, sajnos ez nem igaz. Azt mondják, hogy a terrorizmust sújtja Egyiptomot, azt mondja, hogy együttműködnek. Az első perctől kezdve, az első perctől kezdve megpróbálnak minket félrevezetni. Giuliot, félmeztelenül találták meg. Kezdetben arról beszéltek, hogy egy szadomazó homoszexuális fiesztán vett részt, aztán beszéltek arról, hogy itt egy közlekedési baleset volt, utána meg azt mondják, hogy nem volt kínzás. Most viszont azt mondják, hogy különböző körülmények merültek fel, és elrabolták. Aztán emberrablásról beszéltek hogyha valaki elrabol más valakit, akkor kér váltságdíjat. Ez hihetetlen, hogy ezzel, előáll, ezzel előállnak. Ez egy hazugság. A közvélemény, és a közvélemény számára is hihetetlen. Ez a család már éppen eleget szenvedett. A család egy nap gyászt sem engedhetett meg magának, mert folyamatosan harcolnia kell, hogy Julia ügyéről Giulio ügyéről a sarat valahogyan tisztázza. Beszéltek Giulio homoszexualitásáról, Giulio személyes tárgyairól. Azt megvizsgálták egyáltalán, hogy a rezsim embereinek a túlnyomata rajta voltak -e ezek? Már a sokadik félrevezetésről van szó, megpróbálnak, megpróbálnak hamis dolgokat elénk tárni. Azt mondják, hogy az ötök bandájának a vezetője ölte meg Giuliot. 25-én, azt mondják, hogy 25-én halt meg. Mi pontosan tudjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor halt meg Giulio, nem 25-én halt meg jelenleg 100 kilométerre van a banda vezetője. Azok az adatok, amit az önök ügyessége átadtak, ezek hamisak, és ez már nem az első ilyen félrevezetés. Beszélnek különböző körülményekről, temforgásokról, beszélnek a fájdalom tiszteletben tartása, ezt nyilvánvalóan nem teszik meg. Beszélnek a terrorizmusról. Igen, van egy gond Egyiptomban, ez pedig az, hogy nincs demokráció, és nincsenek emberi jogok. Ez a terrorizmus. Válaszolnék egy képviselőnek is, feltette a kérdést, hogy 25-én eltűnt úgy, úgy tűnt el Giulio, hogy rengetegen voltak az utcán, nagyon sok uh, tanú volt, és senki nem beszél. Mi is feltesszük ezt a kérdést. Hogy lehetséges az, hogy fél tizenegytől fél hatig, délután fél hatig ott volt közterületen Giulio teste. Mert csak fél hatkor vitték be a halottas házba. Nagyon szeretném, hogyha azok, akik tudnak valamit, beszélnének. Tudom, hogy beszélni nem könnyű akkor, amikor az ember egy rezsimben él, de az Európai Parlamentnek biztonsági körülményeket kell felajánlani azoknak, akik tudnak valamit egyfajta platformot is kialakítottunk, hogy anonim módon tájékoztassanak minket. Bármilyen információ hasznos lehet számunkra, ha az egyiptomi kormány nem segít nekünk, hogy az egyiptomi ügyesség nem segít nekünk, akkor csak a polgároktól számíthatunk segítségre. azokra számítunk, akik úgy gondolják, hogy Giulio-nak nem lett, nem, Giulio halála nem szabad, hogy hiába való legyen. Remélem, hogy Giulio halála jót tesz majd az ország lakosságával. Még egy dologot hadd mondjak el az egyiptomi képviselőnek. Giulio kutatni ment Egyiptomba, gazdasági modelleket, gazdasági javaslatokat kívánt, tá, kívánt kutatni. Persze emberekkel is találkozott, sokat beszélt, ez normális. Az emberek beszélnek, beszél azzal, akivel találkozik, és ő ugye arabul is beszélt. Önöknek akar segíteni. Egy kilenc éves olasz kisgyerek megkérdezte tőlem, miért ölték meg Giuliót, amikor segíteni akart? Nos, ezt a kérdést teszem felén is. Miért ölnek meg egy fiatalt, aki segíteni akart? Egyiptom válságban van. Megértette, hogy miért van válságban? Elvesztették ezt a lehetőséget, ez a fiatal segíthetett volna önöknek. És ez mindig is a lelkiismeretüket fogja terhelni, és az összes olyan fiatal halál, akit megölnek. Ez egyáltalán nem demokratikus ország. E rispetto a Cambridge... Cambridge-re vonatkozóan pedig hadd mondjak valamit. Kola Joko ügyész, nemzetközi nem, e, nemzetközi kérést fogalmazott meg. Egy Cambridge-ben dolgozó egyiptomi származású professzorral szeretett volna találkozni és szeretett volna egy újabb eszmecserét. Egyáltalán nem vádolják semmivel, de persze menet közben sok kérdés merül még fel. És számukra minden információ hasznos lehet, például, hogy milyen telefonos beszélgetéseket hajtott végre, vagy folytatott le, vagy hogy hogyan érezte magát. Minden hasznos lehet. Köszönet Giulio szüleinek. Biztosítom önöket arról, hogy folytatjuk a harcod, és az egyiptomi követség is biztos lehet ebben, nem fogjuk feladni ezt a harcot. Az igazságot szeretnék megismerni, és nagyon sok névtelen fiatal mellett is ki kell állnunk, akik, akiket nem, hívnak, nem hívnak Giuliónak, akikről nem beszélhetünk egy ilyen albizottságban. Giulio szüleinek példája és késztett minket arra, hogy folytassuk ezt a harcot. Köszönöm önöknek, hogy eljöttek ide, gratulálunk ezért a tettükért, és mindent megteszünk önökért. Köszönöm. Grazie.